Guten, guten Tag, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Jó napot kívánok, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Ich möchte Ihnen allen... Genau, genau. We would like to start. I would like to start the meeting. Kezdeni szeretnénk az ülést. Először is mindenki számára boldog karácsonyt akarom mondani, boldog új évet kívánok, legfőképpen jó egészséget, örülök az előttünk álló újabb együttműködésnek, és remélem azt is, hogy mindenki jól kipihente magát az ünnepek alatt, éppen ezért elkezdjük a munkánkat. A rendet mindenki megkapta, módosítási igény nem, nem élt azzal senki, ilyen módon elfogadjuk a a napirendet, az elnök közleményeit a Kont News-ban elolvashatják, itt van a rendelkezésre álló nyelvek listája. A november 28-29-i ülés jegyzőkönyve a dokumentumok között szerepel, hogyha az ülésünk végéig senkinek nincsen ezzel kapcsolatban észrevétele a jegyzőkönyvet elfogadottnak. Tekintjük már is a negyedik pontra térünk rám a bizottság szakértői csoportjai összetételének és nyilvántartásának ellenőrzése, de Jung kollega az előadó kéri a szót, nem kéri a szót, ilyen módon már is a szavazásra térünk rám. Kérem, hogy az elektronikus szavazókártyájukat használják, hogyha valakinek nincs itt a szavazókártyája, körülnézek, de mindenkinek itt van. Úgyhogy kezdjük a hetes módosítóval mellettem, ellene. tartózkodás elfogadtuk 8-as, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. 12-esről megnyitom a szavazást. Der Check ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 11 hét ellenében. 13-os egy szóbeli módosítóval, ezt senki sem ellenezte mellette, tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 14, 15, 16 okofogyottá vált, 17-es mellette, ellenem. Azt hiszem, hát inkább ellenőrizzük le. 17-es. Amendment 17.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 Check is beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellene. Elfogadtuk 28 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 32-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 34 mellette, ellene elfogadva 35 mellette. Két részben első rész, tehát az első rész mellette, ellene elfogadtuk második rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 36 mellette, nem, bocsánat, így az elnök, 40-es nem, a 41-essel folytatjuk a szobori módosítóval. Módosítva senki nem ellenezte. 41-es, tehát mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nem láttam jól, ellenőrizzük le. 41-es tehát. 41-es. Lezárom. Elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 44, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mell, két részben első rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 47-es mellettem, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, a 47-esről megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést nem láttam elég jól ötvenes mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellettem, Nem, az 54-es okafogyottá vált. Hol is tartunk így az elnök? 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55, 56, 55 mellette, ellene elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Most a többi szakbizottság véleményére térünk rá Júri egy mellette, ellene, elfogadtuk. Júri kettő mellette, ellene, elfogadtuk Júri három mellette, ellenem. Elfogadtuk Júri négy mellettem. Aha, akkor a Júri négyet leellenőrizzük. Úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Lezárom. Ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. Júri 5 mellettem. Nem a Júri 5-ös, meg a Júri 6-os, 6 Júri 7 mellettem ellene. Elfogadtuk Júri 8 mellettem, ellenem, elutasítva. Júri 9 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 1 mellette, ellene, elutasítva. Budget 2 mellette, ellene, elfogadtuk. A hármasra kiterjed egy másik módosító mi volt a 13-as sorsa? Elfogadtuk a 13-ast. Négyes. ez lejárt, az ötösre kiterjed a tízes. a hetesig ez így van, Nyolcas. ezzel tehát a 13-asra térünk rá, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel pedig az egész véleményről szavazunk, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk De Jong kollega véleménytervezetét, jelentéstervezetét. Gratulálhatunk neki, hogy egy ilyen nehéz ügyet is sikerrel bonyolított le. Gratulálunk neki. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 5. Ötös napi rendi pont. Szintén De Jung kollega az előadó visszaélést jelentő személyek szerepe. Kéri az előadó szót, nem kéri, akkor már is szavazunk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 fogyottá vált, 46-os szintén, 43-at visszavonták, 44 mellettem, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, a 44-eset tehát. Úgy tűnik, hogy itt eh, eltérnek a vélemények erről. 44-esről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene elfogadtuk, 51 mellette, ellene elfogadtuk. Szóbeli módosító az 52-eshez nincs el, nem ellenzi senki. Mellette, ellenem elfogadtuk. 53 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 54 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 55-től 57-et visszavonták, 58 mellettem, ellene, elfogadtuk. 59 mellettem, ellene, elutasítva. Jön az egyes kompromisszum, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem van itt egy split volt az első részben. Az egyes kompromisszum második részével mi a helyzet? Most erről szavazunk, megnyitom a szavazást, illetve mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizik le, tehát az egyes kompromisszum második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 61 dafür. 61 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Bocsánat, ez okafogyott a 62-essel együtt. Ilyeténképpen és ilyen módon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 Elnézést, visszaveszem a kormánykereket, visszaragadom. Tehát a 61-62-es azonos mellettük, ellenük tartózkodottok, elfogadtuk 69 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 70 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva 71 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 72 mellettem, ellene elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene Elfogadtuk. Folytatjuk a 77-essel mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 78 szobeli módosítóval módosítva senki nem ellenzi. Ám a split votot kérvényezték a 78-ról, tehát az első része szóbeli módosítóval kitámogatja. Ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-et visszavonták, 80-as, hm? 80-as, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 82-es mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 84-es, bocsánat, elnézést, ugyan nem, nem jó az a voting list, tehát az első részt elfogadtuk, a ma hármas kompromisszum második részéről nem szavaztunk mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Tehát a hármas kompromisszum második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 84-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 85 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette, ellene elfogadtuk, 88 mellette, ellene elutasítva, 89 mellettem, ellenem, elutasítva. 90 mellettem, ellene. Ezt elutasítottuk. 91-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es kitámogatja, ki van ellene. Ezt ellenőrizzük le. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene elfogadtuk. 97 mellette ellene elfogadtuk. 98 szóbeli módosítóval senki sem ellenzi. Két részben első rész mellette, vagy mégsem, mondja az elnök. Nem, egy részben van. Tehát a 89-es mellettem ellene, azaz a 98-as javított olmacs ellene elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as, mm, okafogyott tavat, 101 mellette ellene tartózkodás Ah, ja, 101 fällt ebenfalls. 101 okofogyottá vált elnézést. Irritálónak találom a szavazólistát, meg kell mondanom. 102 mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 103 mellettem, nem, ez is okofogyottá vált. Afkó 1 mellettem, ellenem, két szavazattal elfogadtuk, AFKO 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFKO 3, 4 és azonos lefedve, AFKO 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFKO 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFKO 7 két részben mellette az első rész ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFKO 8 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, AFKÓ 9 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFKÓ 10 mellettem, ellene elfogadtuk. AFKÓ 14 lefedve, AFKÓ 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AFKÓ 13 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFKÓ 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. AFKÓ 14. Mi van a 22-es módosítóval? Is not yet. Egy szóval. Afko 15 mellette, ellene. Ja, aber dann kürzt aber genau, dann kürzt natürlich Also, ne? So, AFCO 15 stimmen wir nachher ab mit... Uh... Az AFCO 15-tel 15-ről, majd a 22-esnél szavazunk, AFCO 16 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. AFKO 17 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító, eh, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette nem az ötös okafogyottá vált, négyes mellette ellene. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene Elfogadtuk. Kilences mellettem ellene Elfogadtuk. Tízes mellette ellene elutasítva 11-es mellette, ellene. A 11-est ellenőrizzük le. Der Check beendet. Ja, abgelehnt. Elutasítva. Tizenhármas mellette. Bocsánat, a tizenkettes jön, tizenkettes tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene elfogadtuk, 14 mellette ellene elutasítva, 15 mellette ellene elfogadtuk. 16 mellette ellene elfogadtuk, 17 mellette ellene elfogadtuk, 18 mellette ellene elfogadtuk, 19 mellette ellene elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene elfogadtuk, 22-es mellette ellene elfogadtuk. Ezzel az AFKÓ 15-ös oka fogyottá vált, 23-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 25 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk 26 mellette, 26 okafogyott 27-es mellette, ellene. Elfogadtuk 28 mellette, ellene. Elfogadtuk 29-et, visszavonták 30-as mellette, ellene. Elfogadtuk 31-es mellette, ellene. Elfogadtuk 32-es mellette, ellene. Elfogadtuk 33-as mellette, ellene. Elfogadtuk 34 mellettem, ellenem. Elfogadtuk 35 mellette, ellene. Elfogadtuk 36 mellette, ellenem. Elfogadtuk 30. Jó, 36-ról ellenőrző szavazást nyitok meg. Ja, der Check is beendet. Ah. Lezárom az ellenőrző. Ja, genau. Also ist abgelehnt. 37. Elutasítottuk 37-es mellette elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene elfogadtuk. 40-es mellette ellene elfogadtuk. Most rátérünk akkor az egész jelentésről történő szavazásra név szerint. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. A szavazás egyhangulag nulla ellen és tartozkodó szavazat mellett elfogadtuk. Rátérünk most a für, hm, für, um, für den a nőjogi bizottság témáira. Flanagan kolléga írta a véleményt. Kíván szólni? Nem. Ines, igen. Köszönöm szépen. A hetes módosítóval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az eredeti görög módosító fordítása spanyolul nem ugyanazt jelenti, mint az angol fordítás. És szerintem eléggé komoly a különbség, és ez a választási eredményt is befolyásolhatja. Ezért szeretném Máriás kollégától és frakciójától eh, szóban hallani, hogy mit ért az alatt, amit ott leír, mert ez a különböző nyelveken mást jelent. Nem tudom, hogy ezt most tudjuk-e tisztázni egyből. Az előadó tudna nekünk mondani valamit ez ügyben? Nincs ismeretem arról, hogy mit kéne mondanom. Csárneszki úrnak sincs mondani valója? Hát akkor... Akkor ezt a módosítót... Marias kolléga. Ja. Igen, én sem tudom, mit mondjak erre. Hát úgy kell megélni a módosítókat, hogy mindenki érthesse őket. Most nem tudunk mit tenni, szavazunk egyes mellette. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a 8-as, tehát megnyitom az ellenőrzésre eh, szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás ezt nem látom. Ellenőrizzük a 12-esről a szavazást szavazógéppel. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás. 14-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 16-os mellette Ja, arról nem kell szavaznunk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, tehát nézzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egyetlen szavazattal. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, 23-asról kérek egy gyors gépi szavazást, lezárom a szavazást, mindenki leszavazta, elutasítottuk. Eh, nem tudom, hogy mit láttam rosszul. Eh, első körben nem így nézett ki, 24-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 25-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 26-os mellette ellene tartózkodás, elutasítva 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 28-as mellette ellene azt hiszem elutasítottuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizhetnénk a 37-est? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük a 47-est, ha kérhetem. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49-es vitatják? Jó, nézzük 48-as géppel is. Lezárom a szavazást elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik a véleménytervezetről, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. lezárom azt. 20 igen szabadott, egy tartózkodás mellett elfogadtuk nagy többségre. gratulálok, Egy akár. Ezzel akkor letudtuk a szavazást, de most itt még egy komoly meghallgatásunk van. Hetes napi rendi pont, 2015 évi mentesítés, az Európai Unió általános költségvetése mentesítés egyéb intézmények számára. Üdvözlöm a Gazdasági Bizottság, a Bíróság, az Ombudsman és az adatvédelmi ombudsman személyét, illetve megbízottját. Jávor és Staff urak vitték ezt a témát. Moguruca urat a számvevő széktől kérem, hogy egy 5 percnél nem hosszabb bevezetőben ö, mutassa be nekünk a témát. Üdvözlöm, fáradjon ide! Muchas gracias, señora presidenta del Comité de Control. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, és tisztelt Költségvetés Ellenőrző Bizottság. Engedjék meg először, hogy eh, boldog új évet kívánjak Önöknek, és persze sikeres munkát itt a szakbizottságban, és ebben a fontos unió szempontjából igen fontos évben. Hölgyeim és uraim, a 9-es fejezetében a számbevőszéki jelentésnek az az eredmény született, miután valamennyi EU intézmény költségvetését 2015-ben megvizsgáltuk, a több éves tervezés tükrében is, hogy mintegy 9 milliárdba került az intézmények működtetése, ez 6,2%-a a költségvetési befizetéseknek. Ide tartoznak a humán erőforrások fizetése, ugye egyéb jutatásai, működtetési költségek, épület fenntartási, felújítási, energia, IT költségek és így tovább. Nos, ahhoz, hogy ezt az ellenőrzést a számvevőszék hitelesen tudja elvégezni. Több mint száz adatszolgáltatóval konzultáltunk, 27 volt ezek közül a parlamenti bizottság és a régiók bizottságából származó. Egyéni vizsgálatokat is folytatunk, még a következő hetek során, és nyilván ezekről még nem tudok mit mondani. 27 további vizsgálatot fogunk még a többi intézmény vonatkozásában, a tanács, a bíróság, a számvevőszék önmaga vonatkozásában, a BSZ, az ADR, vagyis hát a régiók bizottsága kapcsán, és az ombudsman és az adatvédelmi ombudsman hivatalában. És ezeken túlmenően egyébként már 2012 óta két intézményt különösen vizsgálunk minden évben. Ezt most idén kiegészítettük a külügyi szolgálat által megkötött szerződésekkel és az adatvédelmi biztos tevékenységével. Az eredményeink vizsgálódásaink eredményei 2015-re vonatkozóan a következők röviden összefoglalva, hogy a korábbi évek során is, ami az igazgatási költségeket illeti, pozitív eredményről számolhatok be. A kiadások hiba ö, százaléka a, a hiba arány alatt maradtak, és mindössze 23 hibás tranzakciót találtunk több mint 300 között, és 0,6%-os lett a hibarány, ami egyébként az előző években is hasonló érték volt, tehát nincs romlás. A konkrétan vizsgált tranzakciók esetében, amit az Európai Intézmények más szervezetekkel bonyolítottak le, ezekben egy, egyikében sem találtunk súlyos hibát. Az adatvédelmi biztos esetében sem tártunk föl hibákat, ami ugye új terület. Köszönöm a számvevőszék munkatársainak a kemény munkát, és a méltón elvégzett munkát. Elnök asszony minden kérdésre, pótkérdésre most szívesen válaszolok, azért jöttem el. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük mi is ennek ezt a bevezetőt, és persze mi is, a számvőszik munkatársainak is sok munkát. Most akkor a az egyes intézmények vezetőjének adnám meg a szót 5 5 percben, talán a bíróság részéről kell úr. Merci beaucoup, madame la, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást, Jávor úr meghívását különösen, hogy itt most személyesen válaszolhatunk a kérdésekre. Nem sok időm van persze, úgyhogy megpróbálom nagyon röviden, snapshot-szerűen felvázolni, hogy mit talált nálunk a számvevőszék 2015-ben. Ezt azért is teszem viszonylag könnyen, mert az idei ö, eredmények már kint vannak az interneten, tehát teljes körűen elolvashatók, nem kell erről sokat beszélni. A polgárok számára érthető módon, panorámaszerűen, ráadásul és persze nyilván minden ö, tagja az önök bizottságának is megkapta. 2015-ben nagyon komoly munkát végeztünk, 1711 és 1755 ügyünk volt, ez rekord értékű. A bíróság első alkalommal csak a szűkebben értett bíróság is túlment most már a 700-as ügyszámon, és itt a, ezek között nagyok, nagy ügyek is voltak a Goldweiler ügyről és más ügyekről ne is beszéljünk. Az eljárások átlag ideje javult 15 és fél hónap, és 20 és fél hónap a tribunál esetében, 15 és fél hónap a bíróság esetében. Ez javuló tendencia, új elnökünk és alelnökünk is volt, ez nekik is köszönhető. Ez a második olyan nehéz éve volt a bíróságnak, amikor megpróbáltunk kevesebb emberrel több munkát végezni, ez 15-ben kezdődött, hiszen 200 munkatársunktól kellett megválnunk az utóbbi évek során. Ugyanakkor nőtt a munkateher, de sokat modernizáltunk a szervezeten, és ez hatékonyságnövelő faktor volt. Például az e-kúria oldal működésével, amely egy, egy biztonságos honlap, sokat gyorsítottunk az eljáráson, racionalizáltuk a többnyelvűséget is, korábban 1 millió 600 ezer oldalt fordítottunk le, ezt 500 ezerre csökkentettük, és 99%-át felhasználtuk az erőforrásainak és a személyi vonatkozásokban is, a munkatársa tekintetében is nagyon nagy a kihasználtság, és időközben ráadásul nőtt az elégedettség a munkánkkal, tehát a felevezések a tagállamok számáról részéről csökkent. A bíróság maga is figyelembe vette az önök korábbi jelentését, odafigyeltünk jobban, hogy több női munkatársunk legyen. Ebben az értelemben itt van Arta is most körünkben, aki az új igazgatója a költségvetési ügyeknek, aki decemberben neveztünk ki, és a környezetvédelem tekintetében is tovább léptünk. Ö, 16. december 15-én a számvevő szék kimutatta, hogy szükség van erre, előreléptünk, ami pedig az egyes tagok tevékenységét illeti, javult, bővült a bíróság külső kommunikációja, ideértve a törvényszék kommunikációját is, tehát jobban látható 2016. decemberi döntésünknek köszönhetően a bíróság munkája, több az online kiadványunk és egyéb kiadványunk, hogy az európai polgár, az európai érdekeltek többet jobban belelássanak a munkánkra, a munkánkba. És lépéseket tettünk, hogy szigorítsuk a, a bírák és egyéb munkatársak pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozatok feltételrendszerét, és garantáljuk azt, hogy senkinek nincsen titkos összefonódása. Csökkentettük az autóállományt, a számvevőszékkel közösen a hivatalos gépjárművek számát lecsökkentettük, és a sofőrök munkaidét is sokkal jobban kihasználjuk már. A bírák gépkocsi vezetői rendszeresebben végeznek munkát, illetve adminisztratív feladatokat is bíztunk rájuk a holt időkben. Azt hiszem már az öt percemet már is meghaladtam. Most akkor önöké a szó, szívesen válaszolok a kérdéseikre. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Örömmel veszük tudomásul, hogy több pozitív dolog is történt, és köszönöm önnek is, és a kollégáknak is, hogy megválaszolták a kérdéseinket. Most megadom a szót az Európai Számvevőszék képviselőjének. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, a szakbizottság tisztelt képviselői. A szám, székről néhány adat, 99 jelentés készült, köztük az éves jelentés, a megfelelő megbízhatósági nyilatkozatok is elkészültek. 25 külön jelentést is készítettünk a legkülönbözőbb témakörökben, pénzügyi segítség a mikrovállalkozásoknak, azután például a Duna régióban a szennyvízkezelés, afganisztáni misszió, 4300 nap napra tehető a különböző missziókon eltöltött napok száma, jogalkotási javaslatokat dolgoztunk ki. A számos vélemény és jelentés természetesen az általunk legfontosabbnak tartott ajánlásokat is tartalmazza, amelyeket a költségvetési szakbizottság munkája szempontjából is önök is tudtak használni. A irányítás kapcsán az Európai Unió nagyon komoly erőfeszítéseket tett az elmúlt időszakban. Elkészítettünk nehéz gazdasági helyzetbe került országoknak nyújtott segítségről és különböző jelentéseket. Itt persze elsősorban Görögországról van szó azután egységes konfliktus kezelés is egy olyan téma, amiről készült jelentésünk. A számövőszék tovább folytatja a munkát ezen a területen, 2017-ben újabb jelentéseket fogunk kiadni. 2015-ben a számvevőszék foglalkozott a parlamenthez fűződő kapcsolatával is. Napi kontaktusban vagyunk, a, vagyunk parlamenti képviselőkkel, az önök szabbizottságával is. 29 ülésükön vettünk részt, és részt vettünk Görögországban és Szerbiában tett látogatáson is. Emellett számos oldal találkozó is zajlott. Kilenc külön jelentést készítettünk, a parlament más szakbizottságai előtt mutatta be a száműveszék ezeket a külön jelentéseket. Az eredmény tehát pozitív, a jelentéseinket pozitívan értékelik, és az ajánlásainkat messze menően elfogadják az érintettek. A szaművőszék tudja, hogy persze azért további javításra van lehetőség a költségvetési rendelet reformja kapcsán tovább 13 hónapra le, kívánjuk lecsökkenteni a vizsgálataink időtartamát, és a legfontosabb területeken jól olvasható, tömör jelentéseket kívánunk készíteni. 2015-ben tovább dolgoztunk azon is, hogy hogyan lehetne az erőforrás gazdálkodás még hatékonyabbá tenni. Erről néhány példa. 5%-kal csökkentettük a létszámot, a munkatársak létszámát, a költségvetés végrehajtása 99%-os, és 1,7 az üres vetetetlen álláshelyek száma a számvevőszéknél, és az EMAS tanúsítványt is sikeresen lebonyolítottuk, tehát megkaptuk ezt a környezetvédelmi tanúsítványt. Az éves tevékenységi jelentésünk az összes melléklettel további részleteket tartalmaz, és örömmel állok a rendelkezésre, a kérdéseik vannak. Köszönöm szépen OSZ Garcia-nak, rendkívül jónak és fontosnak tartjuk a számvevő székkel folytatott együttműködést. A EGSB főtitkárái a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselők! 2015-ös éves tevékenységi jelentésünket elkészítettük, és decemberben megkaptuk a 2015-ös mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket, amelyeket megválaszoltunk. Hogy tegyek néhány megjegyzést. Összességében 2015-ben az EGSB eh, tevékenységével kapcsolatban több eh, véleményt is eh, készítettünk, 117-et pontosan, 472 találkozót bonyolítottunk le civil társadalom képviselőivel, Ebben az összefüggésben eh, a költségvetést az intézmények által meghatározott kereteknek megfelelően hajtottuk végre. Az utolsó fél évben egy eh, apró növekedés volt a költségvetésben, de ez eh, jogi kötelezettségeinkből adódott, elsősorban biztonsági szempontok miatt volt szükség erre a növekedésre. Több fontos kérdéssel kapcsolatban a számövőszék észrevételeket tett. A költségvetésünk, az egész költségvetésének mintegy 50 százaléka személyi költség. A 2013-as intézmény közi megállapodás alapján egy százalékos növekedésre volt lehetőség. 2017-ben is így lesz ez. 35 poszt szűnt meg, 36 állás átkerült az Európai Parlamenthez, összességében tehát 8,5%-os volt a létszám csökkentés az EGSZB-nél. Hogy mondjak néhány szót a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos eredményeinkről, örömmel közlöm önökkel, hogy 35,3% a középvezetők körében a nők aránya, és még nem értünk az út végére, az erőfeszítéseink folytatódnak, hiszen 2020-ig tart ez a ciklus, eddig van mandátumunk, és tovább szeretnénk haladni ezen a sikeres úton megállapodás, együttműködési megállapodás született a régiók tanácsával. Azt hiszem, hogy új intézmények között ez a megállapodást ez lehetővé a legszorosabb együttműködést, emberi erőforrások, logisztika területén az együttműködés hatására komoly megtakarítások válnak lehetővé. 45 millió euró a kiadással számolunk, és teljes mértékben ki fogjuk értékelni a működés, együttműködési megállapodás eredményeit. Az, erről majd 2018-ra készül el a jelentést. Az Európai Parlament és az EGSZB közötti együttműködés elsősorban politikai jellegű. Önöknek már december végén megküldtük az éves értékelésünket, Véleményünk szerint a politikai együttműködés az EGSZB és az Európai Parlament között egyre elmélyültebb szakbizottságok és az elnökök szintjén is. Ez a politikai együttműködés folytatódni fog, és nyilvánvalóan a civil társadalom véleményét és minden inkább figyelembe kívánjuk venni. Köszönöm a meghívást, és rendelkezésükre várok, a kérdéseik vannak. Köszönöm szépen. Az EGSZB és a parlament közötti együttműködés nagy érdeklődéssel figyeljük. Most pedig eh, Bojanek eh, kollega kap szót, Régiók Bizottsága. Tisztelt elnök asszony, tisztelt rapportőr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy eh, itt ahogyan ígértem, röviden beszámolhatok önök előtt, önöknek arról, hogy hogyan teljesítettük a politikai mandátumunkat. Négy fontos területet szeretnék kiemelni. Először is javult az egész jogalkotási ciklusban az intézményközi együttműködés. Másodszorban javult a kommunikáció, a párbeszéd a polgárokkal, Harmadsorban javult a, és jobban hozzáférhető a képviselők számára a mi szolgáltatásainknak a tárháza, és a költségvetés végrehajtása egyértelműen pozitív volt. A tagok öt éves ciklusra határozták meg a feladatokat, Rendszeresen tartottuk egyeztetéseket az Európai Parlamenttel, a Régiók Bizottságánál. Meghatároztuk, hogy melyek azok a prioritást élvező dossziék, ahol különösen fontos az együttműködés. Májusban a szabadság elnökökkel volt egy találkozó Strasbourgban, és Buzek elnökorral is találkoztunk úgy politikai, mint administratív eh, szinten eh, a kulcsfontosságú dosszié kapcsán különösen jó, lett, jó az együttműködés, ilyen az európai beruházási terv, a kohéziós politika jövője, eh, migráció, energiapolitika, stb. Ezek a legfontosabb témák. Rövid kitekintést együtt működünk önökkel, az Európai Parlament képviselőivel és az EP eh, adminisztrációjával, eh, tervezés, tervezési eszközeink fejlesztésén, ugyanis az intézményközi együttműködésben rejlő jelent rejlő lehetőségeket szeretnénk tovább, kiak, tovább is kiaknázni jogalkotási ügyekben elsősorban. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament is elismerte, hogy szükség van a politikai és az adminisztratív jellegű együttműködés erősítésére az új intézményközi és együttműködési megállapodás keretében, amelyeket a tanácsadó testület készített el. A parlament állásfoglalását üdvözöljük, amely az intézményközi megállapodásról szólt. Hübner asszony volt ennek a jelentésnek a készítője. A következő fontos pont párbeszéd a polgárokkal. Rendkívüli időket élünk, mint tudjuk. A e helyi, regionális szinten 700 tagját eh, választják meg a régiók bizottságának, így eh, nagyon fontos a politikai programunk, eh, a két 2015-ben elfogadtunk egy öt éves kommunikációs stratégiát. Ez továbbra is intézményközi stratégia, rendszeresen találkozunk az önök kommunikációs főigazgatójával is Véleményünk szerint ki tudunk alakítani további stratégiát, főleg különböző szinteken, tehát vannak helyi események, egészen magas szintű találkozók egyaránt. Szeretnénk, ha a tagok számára még hozzáférhetőbbek lennének a szolgáltatásaink. Elkészítettünk egy új organigramot 2015-ben, a bizottság titkárságának a támogatásával elkészült egy one-stop shop, egy egyablakos rendszer a tagok számára, a szociális médiában való megjelenésünkre is nagy hangsúlyt fektetünk. Erősítettük az együttműködést az Európai Parlament kutatási szolgálatával, kölcsönösen támogatjuk, segítsük egymást. A negyedik pont a korlátozott erőforrások felhasználásának optimalizálása. Itt már jeleztem, hogy 2016, 2013 óta csökkentettük a létszámot, majdnem 10%-kal, azaz egyrészt az 5%-os csökkentést természetesen betartjuk, ezt a kötelező csökkentést, de emellett is még voltak belső leépítések, illetve áthelyezések. Létrehoztunk egy központi beszerzési részleget, és az adminisztratív igazgatási együttműködési megállapodás végrehajtásán továbbra is dolgozunk. Összességében azt mondhatom, hogy sikeres EMAS rendszert működtetünk, ennek a részleteire nem kívánunk kitérni. Az Európai Parlamenttel továbbra is reméljük, hogy ugyanilyen kitűnő lesz az együttműködésünk, mint eddig. Elnök, köszönöm szépen ezt az áttekintést. Azt hiszem, hogy büszkék is lehetünk erre, ugyanis a szoros együttműködés a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottság között mindig is különösen szívügyünk volt. Most az Európai Ombuds asszony, Ombudsman képviselőjét hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kedves szakbizottsági tagok, köszönjük, hogy meghívtak, hogy bemutathatom itt a jelentést. Az Európai ombudsman 2013-ban választották meg, először 2014-ben újra választottak, 2015 volt az ombudsman stratégiájának teljes végrehajtásának első éve. Itt vizsgáltuk meg, hogy hogyan lehet ezt a több éves stratégiát a legjobban alkalmazni, és hogyan lehet az állampolgárok aggájaira gyorsan választ adni. De visszatérek 2015-re, ez az év, amelyről beszélünk. Sok sikertanúi voltunk az ombudsman cél kitűzései tekintetében, az ombudsmani munka láthatóbbá vált és hatékonyabbá vált a munka a <clears throat> relevancia és a hatás tekintetében komoly előrelépést értünk el. 2000 panaszsal foglalkoztunk, és 3000 megkeresést nyújtottak be hozzánk. Kulcs stratégiai vizsgálatokat hajtottunk végre, például a trialógusok tekintetében ezeket ismerik. Az EPSO folyamatokat vizsgáltuk meg, pályázók kérésére, és megvizsgáltuk a bizottság válaszadási tevékenységét is. Több vizsgálatot lezártunk, például a TTIP tárgyalások átláthatóságáról szólót, illetve az közérdekű bejelentés vonatkozó szabályokat illetve az Európai Állampolgári Kezdeményezésről és a Frontex tevékenységéről szóló vizsgálatokat. Egy sor stratégiai kezdeményezést is végrehajtottunk, melynek célja az, hogy nyílt, elszámoltatható és responsív munkát végezzünk. Például a három ügynökség közös transzparencia politikáját is megvizsgáltuk, az vegyügynökség, az EASA és az élelmiszer ügynöksége közös politikája az, amelyben proaktív módon publikálják a saját tevékenységüket, illetve volt biztosok új munkatalálási gyakorlatát. 90%-os eredményt értünk el, ebből azt látjuk, hogy az intézmények körben komolyan veszik az ombudsman ajánlásait. A az vizsgálataink csupán 10%-a vezethető vissza a rossz igazgatásra, de itt is található javításra lehetőség a láthatóság tekintetében. Mi mediális fellépésünket megdupláztuk 2015-ben, és a Twitter tevékenységünk is jelentősen nőtt. Célunk az volt, hogy a munkánk hatékonyságát kialakítsuk egy új munkastruktúra kialakításával. Így a stratégiai eh, eh, egység is fölállt, ezen felül pedig a gender egyensúlyt is sikerült kialakítanunk. Ami a költségvetés végrehajtását illeti, biztos látták, hogy egy-két költségvetési területen az is ráta nagyon magas volt, az IT vagy a bérek területén, de más területeken például a missziós költségek, fordítási költségek vagy reprezentációs költségek területén alacsony volt. Ez azzal magyarázható, hogy komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy a költségeinket csökkentsük. Ezen erőfeszítések megjelennek költségvetési igényeinkben, és a fordítási költségeket például mintegy 40%-kal csökkentettük 180 ezer euróval. És ugyanakkor ez az állampolgároknak nyújtott szolgáltatás nem befolyásolta, hanem sokkal inkább publikációink volumenét csökkentettük. Ezen felül pedig a bérek költségvetési tételét arra használtuk fel, hogy a felszabadultakat, hogy az új IT-rendszerünket tökéletesítsük. A 2014-es mentesítési döntésben foglaltakat figyelembe vettük, és erről decemberben az előadónak egy írásos jelentést készítettünk. Végezetül ki szeretném emelni, hogy az ombudsman a jó adminisztráció első díját is útjára indította, és azt hiszük, hogy ez pozitív kihatással van. Meg szeretném akkor ragadni a lehetőséget, hogy a jó adminisztrációban dolgozó kollégák együttműködtek velünk. Köszönjük szépen a figyelmüket! Ja, vielen Dank. Wir Köszönjük szépen, mi is tudjuk, hogy milyen fontos a jó igazgatás, nap mint nap éljük meg ennek igényét, fontosságát, illetve tudjuk, hogy mi történik, hogyha nem működik ez jól. Az Európai Adatvédelmi eh, Biztos nevében Doxi úr kap szót. Utolsóként, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2015-ös tevékenységünket a tevékenységi jelentés vázolja fel, és megválaszoltuk ugyanakkor Stász úr kérdéseit is. Két, és a kérdőívet, két kérdést szeretnék kiemelni egyrészt a missziunkról, küldetésünkről és hatékonyságunkról. A big data és a cloud computing és a dolgyok internetje, illetve az és intelligencia korszakát éljük. Ennek persze előnyei vannak, de komoly költségei vannak gyakran úgy profiloznak bennünket, hogy nem tudunk erről, éppen ezért eh, az alapjogok kartájának 8. cikkeiben megfogalmazott alap, eh, adatvédelmet nagyon komolyan kell venni, és az adatvédelmi ombudsman író, hivatala ezért jött létre, ezért hozták létre az EU intézményei. Mit tehát az EU intézmények és testületek által való adott feldolgozást ellenőrizzük, és idén az Európol került sorra tanácsokat adunk az EU jogalkotóinak a jogalkotás előtt készítésében, és megjelenünk az Európai Bíróság előtt. 2015-ben például nem ügyben jelentünk meg a bíróság előtt, erről kollégám beszélt is. A legnagyobb tanácsadói munkánk az adatvédelmi reformra vonatkozott. Itt az EU adatvédelmi szabályainak modernizációjára került sor. A kérdőívre adott válaszban egy kérdést különösen kiemeltünk. A végső trialógus fázis számára nem csak egy véleményt készítettünk el, hanem egy saját magunk által javasolt kompromisszumos szöveget is, a bizottság, a parlament és a tanács szövegét kiegészítve. És ezeket a szövegeket egy applikációban is megjelenítettük azért, hogy a tárgyalók a tárgyaló során felhasználhassák azt. Ez biztos a kezdeményezésnek átláthatónak kell lenni az állampolgárok számára, mondja az ombudsman, és így reméljük, hogy a jogalkotói folyamatba adott becsatornázásunkat, impactünket is meg tudjuk növelni. Én mi több, az adatvédelmi szövegre gyakorolt hatásunkat mérni tudjuk. Az iepa kidolgozott, Maastrichti iepa kidolgozott <clears throat> módszertan segítségével. Nagy kihatással voltunk az egyik szövegre és az irányelv szövegének módosítására közepesnek sorolható be a befolyásunk. A összefoglalunk tizedik oldaláról, oldalán beszélünk erről a kérdésről. Röviden szólni szeretnék még a 2014-es mentesítési határozat jövőjéről. A pénzügyi rendelet e, idevagó cikke alapján a mentesítési döntés minden pontját figyelembe vettük, és a follow-up jelentésben, e, mely Stász úrnak eljutottunk juttatunk 2010 novemberében részletezzük ezeket a válaszokat. Néhány kérdésem van a 2014-es határozatról. Elfogadtunk egy viselkedési kódexet, ez ugye 8-as pontról szól, 2015-ben fogadtuk ezt el a felügyelők számára, biztosítva az összeférhetetlenségi szabályok érvényesülését, ez meg a, szerepel a weboldalon is, és tartalmaz egy cooling off időszakot. A 12. oldalon pedig videokonferencia rendszerről számolunk be, Rendszeresen küldünk ki rövid videókat a konferencia szervezőknek, felhasználva a parlament mediális szolgáltatásait. Aztán az éves tevékenységű jelentésünkben speciális részeket emeltünk be az önök ajánlásai alapján, például az emberi forrásokról, a whistleblowerekről, a tudásmenedzsmentről, és az emberi erőforrásokkal való bánásról. Végezetül ki szeretném emelni, hogy ötödik folyamat egymás követő évben a DASZ nem tartalmaz az éves számláink tekintetében semmilyen kockázatról kijelentést. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, köszönöm elnök asszony. Köszönjük szépen. 5 percben valóban kompakt információkat kaphatunk. A két előadó, Jábor Benedek és Tász úr kapják meg a szót. Jábor Benedek, tessék. Thank you, Chair, and I try to... Köszönöm szépen. Igyekszem én is röviden fogni magamat, persze nem olyan könnyű ez, hiszen három intézmény előadója vagyok a bíróság, a számvevőszék és az Európai Ombudsman Hivatal előadója vagyok. Meg szeretném köszönni mind a három intézménynek a kitűnő együttműködést, egy sor találkozót tartottuk az intézményekkel Luxemburgban és Brüsszelben. Szakbizottságként is meglátogattuk az egyes inté- egy-két intézményt, és én előadóként találkozhattam az intézmények részéről kollégákkal is kijelenthetem, hogy termékeny és gyümölcsöző együttműködést folytattunk, és tisztázni tudtuk azon kérdéseket, amelyeket feltettem a folyamat során. Kezdjük az Európai Bírósággal. Köszönöm szépen az önök válaszait. Ugyanakkor csak pénteken kaptuk meg a teljes angol változatot, és elég sok időbe tellett ezt elolvasni, végig eh, rágni magunkat rajta, de persze elolvastam az önök válaszait. Azt hiszem, hogy egy sor kitűnő eredményről számolhatunk be a számvédőszék nevében. Zöld európai parlamenti képviselőként elsősorban a környezeti területen az EMAS bevezetésével a hulladék csökkentés, a CO2 csökkentés tekintetében való előrelépéseket üdvözöljem. Van még mit javítani, de ennek ellenére ez nagy is pozitív változás. Előadásukban az e-kúria rendszerről beszámoltak, azt hiszem, hogy ez az e-kúria rendszer valóban nagyon jól segíti a dokumentumok cseréjét a felek és a bíróságon belül. Annak is nagyon örülök, hogy a bíróság a nők képviseletét a menedzsment területeken növelni szándékszik, de ennek ellenére egy új tagállamból jövő képviselőként ki szeretném emelni, hogy sajnálatos, hogy a 72 eh, igazgató, főigazgató pozícióból csak 13 jön az új tagállamokból. Tehát az új tagállamok egy kicsit még mindig alul képviseltek, de látom a jó szándékot, a változtatásra irányuló szándékot. Egy fontos kérdésem van. Picit csalódott voltam, a 27-es és a 28-as kérdésre kapott válaszok kapcsán. Úgy hiszem, hogy a bíróság nem ö, hányna fittyet a titkossági számú, szabályokra, hogyha performanci szabályokat kéri a számbevőszéktől. nem azt kérem, hogy ezeket az információkat teljesen tegyék közzé, de úgy gondolom, hogy a számvevőszék áttekintését és, az ide, és a viselkedési kódexet igenis publikálni lehet. Nem látom igazi okát annak, hogy miért ne lehetne ezt az információt megadni. Tovább megyek a számvevőszék intézményéről szeretnék szólni. Köszönöm az önökkel való együttműködést. Jól működik az együttműködés. És a reform eredményeit látjuk, hogy zajlik a reform, és a reform eredményei már érezhetők. Végezetül csak néhány rövid kérdésre szeretnék válaszolni. Nem tudom az összes eredményt kiemelni, de látjuk az eredményeket, melyet a számlavőszék 2015-ben elért. Az első kérdés a nemek közötti egyensúlyra vonatkozik, illetve arra, hogy milyen új munkatárs felvételei, vagy szakpolitikai eh, változtatásokat eh, vezettek be a közép és eh, felső vezetésben, a nemek közötti egyensúly megteremtésében. Ez a kérdés nyitva maradt számomra. Van még kérdésem az Olaffal való együttműködés kapcsán is. Amikor a korrupció elleni harc kérdése merül fel az európai intézményekben, akkor látni kell, hogy az intézmények maguk csak korlátozott jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek az EU pénz eh, elköltése tekintetében. Éppen ezért hatalmas jelentősége van annak, hogy a meglévő intézmények szorosan együttműködnek, többek között a számvevőszék és az OLAM. Kérdezem, hogy a számvevőszék milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy az OLAF-fal való együttműködést felgyorsítsa az idevágó rendelet eh, megfelelő cikke alapján. Milyen munka zajlik itt? Végezetül pedig ki szeretném emelni, hogy azt tapasztaltam, hogy a számvevőszék az elmúlt hónapokban a vizsgálataiban jelen megjelenő megközelítést megváltoztatta, egy performancia alapú változás irányába léptek el. Ez egy kitűnő változás. Azt hiszem, hogy még több ilyen teljesítmény alapú ellenőrzésre van szükség. Ne csak ezt vizsgáljuk meg, hogy hogy költötték el az EU pénzt, hanem azt is, hogy az elköltés hatékonya az európai politika hogy szolgálja, vagy sem. Ez a fő kérdés. Azt hiszem, hogy itt a performanci alapú ellenőrzés tekintetében még további lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy az elköltés teljes egészében ezt a performancia alapú ellenőrzést érvényesíteni tudjuk. Végezetül, de persze nem utolsó sorban, az Európai um, Ombudsman hivatal, hogyha elnök személy kap, egy percet, hát elolvastam az ombuds ombudsman válaszát nagy érdeklődéssel. Üdvözlöm az ombudsman erőfeszítését az átláthatóság megteremtés érdekében. A Revolving Doors, a forgóajtó jelenséggel is foglalkozik az ombudsmani hivatal és erőfeszítéseket tettek a TTIP tárgyalások átláthatóbbá tételé érdekében, illetve az EKB-re vonatkozó quiet period tekintetében is, vagy visszatartási periód tekintetében. Egy eh, témát szeretnék csupán kiemelni. Azt hiszem, hogy van még egy terület, amelyre az ombudsman hivatal idáig nem figyelt. A dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés kérdés körében nem csak az a kérdés, hogy milyen információt nyújt, ad át az intézmény, hanem fontos az is, hogy a deadline-okat is betartsuk, a határidőket, hiszen nagyon gyakran nagy késedelemnek vagyunk tanúi, ezért úgy gondolom, hogy ezen a terület, erre a területre érdemes volna nagyobb figyelmet fordítani. Célra vezető volna, hogy nem jönne létre fölösleges késedelem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kajó Eszkabának adok most szót, adok most szót, hogy haladjunk. a Következő intézmény nevében. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy későn küldtök el az angol verzióját a válaszainknak. És a kérdésekből is látszik ez. Arra kérdeznek rá, amit megválaszoltunk, de késve. A válasz sok egyéb dologra is talán fényt derít. A parlament kérésére, kívánságára a számbevőszők úgy döntött, hogy felülvizsgálatot végez majd 2016-ban. Maguknak a számvevőknek a munkáját is felügyelve. a mi megközelítésünk mindig az volt, hogy igyekszünk minden felvetésre, kérdésre, kérésre választ adni, ezeknek megfelelni, és ez ennek a jegyében született. Tehát teljes transzparencia politikáját hirdettük meg. De azért van ennek is egy korláta, és ez nem a mi döntésünk miatt van így, a bíróság vonatkozásában. Az elsődleges jogokból fakadóan bizonyos dolgokat nem lehet átláthatóvá tennünk. A 35-ös szik mondja ki, hogy a bíróságnak kötelessége titkot tartani, az európai érdekeket védelmezni, tehát a konkrét ügyekben nem adhatunk ki <clears throat> információkat. És ugyancsak elsődleges jog, hogy adatainkat védjük, és ez minden munkatársunk kötelessége. Tehát ezt nem mi találtuk ki, hogy titkolózunk, hanem minket szerződéses kötelezettség köt erre, és éppen ezért a számvevőszéki vizsgálat is sok mindenre kiterjedhet, amit mi csinálunk, kivéve a tartalmakra, az ügyek tartalmára. És emiatt esetleg egyesekben az az érzés támad, hogy nem vagyunk átláthatóak. De hát ez egy adottság. A többi intézményhez képest nekünk harmadik felek titkait kell őriznünk, és nem kommunikálhatunk az ügyek kapcsán, többnyire semmit, de pláne nem akármit, és a hitelességünket ez szubjektív értelemben talán alása. Ugyanakkor a feleknek, a tagállamoknak tartozunk ezzel, és nem mehetünk túl egy bizonyos határon, ha egy konkrét kérdésre választ kell adnunk. Ez a bíróságra és a törvényszékre egyaránt érvényes. Tehát szeretném eh, leszögezni, hogy a saját tagjainkkal, ügyfeleinkkel szembeni hiteltelenséget váltana ki, ha bármilyen információt erről szivárogtatnánk. Tehát itt egy eh, kényes területen mozgunk. Köszönöm a kérdőívet, igyekszünk, vagy hát igyekeztünk rá hiteles válaszokat adni, de mondom, ennek van egy objektív korláta, korlátja. És mellesleg persze ezzel együtt minket nagyon érdekel, hogy önök milyen ajánlásokat fogalmaznak meg, és a számvevőszék különösen a működésünkkel kapcsolatban, mert szeretnénk hatékony, jól működő szervezet lenni. Köszönöm szépen. Következő felszólalónktól szeretném megtudni, hogy a bíróság szembevőszéki vizsgálata mikor fejeződik majd be. Miközben a többi kérdésre is választod. A jelentés 2017 második fél évére várható. Talán júliusra meg lesz. És akkor válaszoljon a többi kérdésre. Igen, köszönöm az előadó kérdéseit, ami a nemek között egyensúlyt illeti. de kell, hogy ismerjük, hogy nem vagyunk elégedettek minden tekintetben a megkapott emberi erőforrásokkal. Van azért egy, egy egyenlős esélyi programunk, amely sok ponton próbálja a képzéstől, az, az, a tudatosság képzés keresztül, a, a felvételi bizottságok munkáján keresztül a nők egyenlő esélyeit megteremteni a tavalyi évben négy új női vezetőt neveztünk ki, de ezzel együtt tudjuk, hogy ez még nem elég, és remélem, hogy hamarosan még jobb arányt tudunk majd felmutatni nemek közötti egyenlőségügyben, különösen a vezetőposztokon és az audit területen. Ami az együttműködésre irányuló kérdést illeti az alaffal, ezt egy jogszabály szabályozza, és ez működik minden gondtól mentesen. Van egy új igazgatási szabályzat, amely ide vonatkozik, de ez inkább könnyíti, mint nehezíti a munkát és az olafal folytatott párbeszédben azon vagyunk, hogy a felügyelő hatóságok valamennyi megérzését ők is és mi is, és közösen is mi ketten figyelembe vegyük és megvalósítsuk. Tehát erről is tárgyalunk az alapfal, miközben egy, egy normális szabályok között működő együttműködésünk van. Ami a teljesítmény elvű megközelítést illeti, egyetértek az előadóval. 2017-ben 36 performancia auditot végeztettünk el, ez rekordszám, és az éves jelentésünket is új alapokon fogalmazzuk meg, idéntől fogva, hogy minél ö, inkább eredménycentrikus legyen minden értékelés. Minden asszony. Köszönöm szépen. A panaszokból, amiket kapunk, azt látjuk, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférések területén hatalmas hiányosságok és késedelmek vannak. Tudom, hogy nem könnyű ezt biztosítani, tehát, de ettől még ez ténymarad, és azt is látni kell, hogy az első erre vonatkozó igény és a második fázisa az eljárásnak között sajnos különösen sok időt szokott eltelni. Magyarul sokáig nem válaszolnak egyáltalán a kérelmezőnek. Még olyan típusú levelet sem kapnak, hogy köszönjük a kérést, megkaptuk a levelét. Tehát ez azért nem jó így. A hozzánk befutó panaszok alapján ez kezd rendszerszerűvé válni, úgyhogy 2017-ben ezt különösen fogjuk vizsgálni. A, és a befogadás és a konformitási szabályok alkalmazását is, mert ha valaki eh, nem kap jogorvoslatot itt, annak bíróságra kell tudnia mennie, de ez nem mindig világos a felek számára. Stász kolléga, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt eh, szeretnék köszönetet mondani az intézményeknek, amelyeknek én voltam a rapportőrje. Köszönöm azt, hogy az információ cserejen kifinomult módon történt. Én személyesen is jártam a három intézménnyel. A kérdő, a kérdések, amelyek egy adott pillanatban elkészültek, nagyon hasznosak voltak, megkaptuk ezekre a kérdésekre a válaszokat, és most nagyon sok olyan elem adott áll rendelkezésemre, amelynek az alapján tovább tudunk dolgozni. Benedek is és én is közös megközelítést alkalmaztunk, azaz mind a ketten egy pár fontos témára koncentráltunk, amelyek a kérdésekből adódtak, hogyan néz ki az együttműködést az EP-vel, személyügyi politika, azután a nemek közötti egyenlőség kérdése, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a nők jobb helyzetbe kerüljenek, legalábbis a, mondjuk a felső vezetésben, nem csak a középvezetés szintjén, ennél a három intézménynél, amelyeknek én vagyok a raportőre. Egy másik fontos elem a transzparencia mindenképpen a mi parlamenti szakbizottságunk számára, ez különösen fontos. Korrupció, azután csalás elleni küzdelem, összeférhetetlenség, a közérdek bejelentő kérdése, ökológiai lábnyom, Nos, az én három intézményem esetében nagyon pozitív eh, eredményeket eh, tapasztaltunk. És ami az általános eh, vitát illeti, a, mm, általában is a mentesítések kapcsán a performance-based budgeting, azaz mm, a teljesítmény alapú költségvetés tervezés. Ez is nagyon elégedett vagyok az együttműködéssel. Na most végig a három intézményen, az első az EGSB. Az EGSB képviselője eh, már elmondta, anticipálta, hogy eh, egy sor nagyon fontos kérdés merül fel. Az egyik persze az együttműködés az Európai Parlamenttel, és elmondta, hogy ez politikai jellegű együttműködés is, ehhez pedig időre van szükség, annak érdekében, hogy megszülethessen a megegyezés, és persze ez feszültségtől sem mentes. A főtitkárunk, a parlament főtitkára Klaus Welle és majd el fog látogatni hozzánk a parlament mentesítése kapcsán, és akkor neki is felteszünk majd kérdéseket. De összességében, és tudva azt, hogy itt ez politikai együttműködés, az én mentesítési jelentésemben azért ki fogom hangsúlyozni, hogy talán kicsit nagyobb dinamizmusra, több a konkrét akcióra, fellépésre lenne szükség. A nemek közötti egyenlőség az intézményeknél még nem a, e, ért el a kívánatos szintet. Jó, értem én, hogy 2020-ig még van időnk, de azért itt egy konkrét kérdést is szeretnék feltenni. Milyen konkrét intézkedéseket tervez az Európai Gazdasági Szociális Bizottság annak érdekében, hogy kicsit javuljon ez az egyensúly, hogy jó irányba lépjenek tovább? Feltűnt még valamit a kérdőjében, vagy a kérdések között. A munkatársak jó közérzet, ez persze nagyon fontos. Mi több kérdés vonatkozott erre a e, well-beingre, egy jól érzik -e magukat a munkatársak, hogy például vannak közös programok, de ami feltűnt itt a az EGSB válaszaiban, a kérdésénkre adott válaszokban az, hogy a team building, ezek a csapatépítő programok, az úgynevezett way days, ahogy az angolban szerepel. Most az EGSB-ben, az ilyen programokban egyre kevesebben vesznek részt. 2015-ben 280-an, míg 2014-ben még 480 volt ez a részvevők száma. Mi ennek az oka? Kevesebbé igénylik az emberek, vagy kevés figyelmet kapnak az ilyen programok? Aztán a transzparencia. Úgy gondolom, hogy fontos válaszokat kaptunk. A válaszokban kitértek arra, pontosították azt, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek, és ezt, ezt nagyra értékelem de ahogyan a kérdések között szerepel a transzparencia, a nyitottság, például az a kapcsolatban, hogy mi történik az irodákban, egy, egy sor más területen, de hogy konkrétan az EGSB egyes tagjai hogyan konkrétan mit tesznek, hogyan dolgoknak, szerintem ezzel kapcsolatban még azért lehet javítani a helyzeten. A régiók Bizottsága. Nos, a, az RB képviselője utalt arra, hogy az Európai Parlamenttel folytatott együttműködés nagyon fontos, ezt én is csak aláhúzni tudom. így, nem csak ennek a szakbizottságnak vagyok tagja, hanem például a Környezetvédelmi Szakbizottságnak is, és amikor az előző jogalkotási ciklusban volt egy fontos jelentésem, arról, hogy a, a harmadik országba exportált hulladékkal mi is történik. Nos, ott a régió bizottságának egyik tagjával működtem együtt, például eljártunk az Antwerpeni kikötőben, ahol a probléma jelentős mértékben ott érhető tettem. Tehát igenis van együttműködés, vagy létrehoztunk különböző együttműködési formákat. Kérdésekre adott válaszokra rátérve, nemek közötti egyenlőség. Nos, itt a régiók bizottságában is sem teljesen kielégítő a helyzet. Itt a senior management területén 75% a férfi, és a középen, középvezetés szintjén 38% csak a nők aránya. Itt javítani kell ezeken az arányokon, és a kérdés az, hogy a Régiók Bizottsága milyen erőfeszítéseket kíván tenni annak az érdekében, hogy javuljanak ezek az arányok. A kérdésekre adott válaszokban, itt még továbbra is a létszámnál tartunk, feltűnt, hogy a betegállomány kapcsán, még akkor is, hogyha a régió bizottságában azt nézem, hogy öten voltak egész évben betegek, de hogyha őket kiveszem a képből, akkor is az átlag tehát például egy betegségben töltött idő viszonylag magas, 18,9 nap, és ezért a Régiók Bizottságától azt eh, kérdezném, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy eh, ez a szám csökkenjen transzferencia és közérdekű bejelentők kérdése. Nos, egy ilyen esete volt a Régiók Bizottságának, visszaélés bejelentő, ez az ügy már évek óta zajlik. 2016-ban az, átkerült az Olafhoz ez az ügy, és most ott döntése várnak, hogy mi is történik majd de óhatatlanul úgy érzem, hogy azért van valami feszültség van a régiók bizottsága és az érintett közérdekű bejelentő között, és még nem találtak egy megfelelő e, e, konstrukciót arra, hogy megegyezzenek e, olyan megegyezésen, ami mind a két félnek érdeke. Ezért azt kérném, hogy mennyire lehet tegyenek lépések, ebben tudom, hogy ez kényes jogi szempontokat is felvethet, de hát évek óta húzódó ügy egy ilyen vissza és bejelentő kapcsán, ez semmiképpen nem jó dolog. Végül adatvédelem, az adatvédelmi biztos. A három intézmény közül, ahol én vagyok a raportőr, ez az egyik legkülönlegesebb szolgálat, hiszen kevesen, kevés munkatárs dolgozik, itt alacsony a munkatársak száma viszonylag, de azért nagyon fontos munkát végeznek nem szabad alábecsülnünk azt, hogy az adat védelem mennyire fontos, és um, rendkívül uh, lényeges um, a felügyelet kérdése, úgy az emberek, mint a vállalatok számára, és az európai intézményeknél is persze. Tudjuk, hogy eh, az adatvédelmi biztos eh, változó környezetben dolgozik, abban a szempontból, hogy eh, új és új kihívásokkal találja magát szembe, az ugye születik az új jogszabály 2017 májusában, azután az Európolhoz fűződő kapcsolat felmerül, születik egy új rendelet, adatvédelmi rendelet, és mindez befolyásolja természetesen az adatvédelmi biztos működését. Nagyon elégedett vagyok azokkal a válaszokkal, amelyeket tőle, illetve az intézménytől kaptam. Egy állásfoglalás lehet ennek alapján elkészíteni, és ebben majd megpróbálom összefoglalni a lényeget. Amivel még egy kicsit itt küzdök, és ez a személyes beszélgetésekből is kiderült. Tudom persze, és most fenntartásokkal mondom, hogy egy ilyen kisebb intézmény természetesen nehezebb környezetben dolgozik, mint egy nagy, nagyobb intézmény, de a value for money, a performance-based budgeting kapcsán azért még van néhány olyan dolog, ahol szeretnénk egy kicsit finomra hangolni még majd a beszélgetéseink során, és a mentesítéssel kapcsolatos állásfoglalásomban még szeretnénk arra is kitérni, hogy mit lehetne tenni, hol lehetne javítani. Ezt most én nagyon barátian mondom, és nagyra értékelem az alapvédelmi biztos munkáját. Ja, szóval sind wir schon. Jetzt haben Sie Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor a Pánesz urat szólítom a Gazdasági Szociális Bizottságtól még egy kicsit. Uh, thank you, Chair, and thank you. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak a megjegyzéseit a kérdőívre adott válaszainkkal kapcsolatban. 2015-ös mentesítés óta nagyon pozitív dolgok történtek, ezt az Európai Parlament is megalapíthatja. Első megjegyzésem. Az Európai Parlamentről való együttműködésünk tekintetében. Önök jobban megfogalmazták ezt, mint én, én csak hangsúlyozni tudom, hogy az elnökeink kötöttek politikai megállapodást, nekünk csak az a dolgunk, hogy végrehajtsuk azt, és le, lebontsuk azt a konkrét gyakorlatra. De a politikai együttműködéshez szükséges nyilvánvaló az önök információval való ellátása a jogalkotási kérdésekben, és ezt mi is üdvözöljük, száz százalékig egyetértünk abban, hogy ez fontos és szükséges. Mindez idáig, már eddig is tettünk pozitív, koordinatív lépéseket, hogy a parlamenti bizottsággal koordináljuk a bizottságunk működését. Tavaly két olyan ülés volt, ahol az elnökök értekezletén is részt vehettünk, de ezt lehet még tovább fejleszteni, mi ebben partnerek vagyunk. Nyilván olvasták a december 20-ai éves jelentésünket, amit ott leírtunk, azt még tovább szeretnénk fejleszteni 2017-ben. Ami a nemek közötti egyensúlyt illeti, bevezetőmben már utaltam erre, 39 százalék még nem a vég eredmény. Teljes paritást akarunk elérni a férfiak és nők között. A Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai között egyébként több a nő, mint a férfi. Ez egy új politikai terület, és nőket kifejezetten egyébként érinti, foglalkoztatja. Ehhez persze a személyzeti szabályzatot is lehet, hogy egy kicsit módosítani kell, bár azzal egyetértek, hogy a kompetencia legyen az elsődleges szempont, de amint két jelölt ugyanazzal a kompetenciával rendelkezik, szerintem is előnyben érdemes részesíteni a hölgyet. És ezt így is gyakoroljuk. Főleg a vezetői posztokban szeretnénk nénk ilyen alapon növelni a nők arányát. Én eltökélt vagyok ebben, és a Gazdasági és Szociális Bizottság elnöksége is így gondolkodik, úgyhogy szerintem még 2020 előtt el fogjuk érni a kitűzött célokat ez egy hosszabb távú dolog, mint az idei mentesítés, ugye, de konkrét példát is tudok mondani arra, hogy mit teszünk ebben az ügyben. Felkészítő kurzusokat indítottunk nőknek, női jelölteknek, abból a célból, hogy meg tudjanak felelni a vezetői posztokra kiírt versenyvizsgákon és ennél konkrétabban ezt azt hiszem nem is lehet támogatni. Ez pozitív válasz. Harmadik kérdés a dátumokra vonatkozott. Egy kicsit kényes a helyzetem. Egyetértek azzal, amit mond, de a team építés az nem ö, szezonális munka, hanem mindennapos munka önöktől tavaly kaptunk kritikát, hogy a pénzeket jobban ezen elvek alapján költsük el, és léptünk ebben az ügyben. Megpróbálunk ugyanabból az összegből és kevesebb emberrel most megnövekedett feladat tömeget elvégezni, de hát ezzel más is így van, és mi is vállaltuk ezt. Tehát megfontoltuk, megszívleltük, amit mondtak. Ami az átláthatóságot illeti, ugye két kettős kérdés. Ami a hivatal működését illeti, már említettem a kérdésekre adott válaszomban, hogy új az A igazgatóság alatt létrehozott egység foglalkozik kifejezetten az átláthatósággal, ami a tagok átláthatóságát illeti, ez is nagyon fontos, csak ez egy teljesen másik kérdés. Nem csak ugye vagyonnyilatkozatot tesznek és az érdekeltségeiket hozzák nyilvánosságra, hanem ezen túlmenően évente e, ezt meg kell újítanunk, e, ezt e, felülvizsgáljuk, Gondolom ez önöknél is így van a parlamentben, hogyha bárkinek az életében olyasmi történik, ami módosíthatja össze összefonódásait, akkor azt be kell jelentenie rendszeres módon. Adatvédelem, egyetértek azzal, amit mondanak, van hova javulni, és fogunk is. Az átláthatóság kapcsán is ugyanezeken gondolkodunk, hogy hol húzódik az átláthatóság és az adatvédelem kényes határa. Mi nem egy hatalmas intézmény vagyunk, tehát nekünk nem kell erre hatalmas személyi állományt dedikálnunk, hogy ez a dolog rendezett legyen. Egyetértek, hogy a polgárok alapjogainak egyike az adataik, személyes adataik védelme. Köszönöm Bolyanek úr a régiók bizottsága nevében. Köszönöm szépen. Ami a nemek közötti egyenlőség kérdését illeti, elismerjük, hogy van még mit tenni ezen a területen. Az interinstitutional benchmarking tekintetében előrelépéseket értünk el. A középvezetők 37%-a nő már, de még sokat kell tenni az igazi egyenlőség elérése érdekében. Ezért a nemek közötti egyenlőséget szolgáló stratégiát éppen néhány héttel ezelőtt újítottuk, felmodernizáltuk, aktualizáltuk. Az előző 2017-ben, 2016-ban ért véget az előző stratégia. Az új stratégia ám 2021-ig fog terjedni. Ez az elkötelezett stratégia a, egy azonos esélyek kérdésével foglalkozó menedzser kinevezésére is kiterjed ezen felül. Egy sor intézkedést is alkalmazunk majd, melyek kiegészítik ezt a stratégiát ösztönözzük a nőket, hogy menedzsment tréningeken vegyenek részt, és ilyen módon könnyebben kiválaszthatók legyenek a vezetői pozíciókra. Néhány héttel ezelőtt egy új funkcionális menedzsment struktúrát vezettünk be, melynek segítségével a nők könnyebben vállalnak ilyen osztályvezető helyettes vagy ágazatvezetői pozíciókat, ez pedig már voltak éppen a menedzseri struktúrák előszobájának tekinthető. Az a menedzseri pozíciók előszobájának. Persze a magánélet és a munka összehangolását is prioritásosan tekintjük, és éppen ezért a tele munkát támogatjuk, néhány héttel ezelőtt éppen e- ezért a tele munka kiterjesztését szolgáló stratégiát is kialakítottunk, és értjük, tudjuk, hogy a részmunkaidő is fontos kulcsa a nemek közötti egyenlőség megteremtésének, ami a betegség szabadságokat illeti, a valóban jelentősen nőtt 2013 és 2014 között a, a kiírt betegek száma, de a következő évi trend már jelentős csökkentést mutat, csökkenés mutatott. És éppen most dolgozzuk fel a legutolsó 2016-os adatokat, a tendenciét is folytatódik. Ennek a kiugró adatnak a magyarázata, hogy 2016-ban sok hosszú távú betegség, sok hosszú, hosszú táppénzes kiírás történt meg. Most több beket leszázalékoltak, ilyen módon a statisztika úgymond megtisztult ezektől az esetektől. Hogyha ezeket az eseteket leszámítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2015-ben jelentősen csökkent a táppénzek száma 2,85%-kal. De persze, tisztában vagyunk azzal, hogy ez játék a számokkal, ez egy statisztikai számítás, Mindazonáltal minden lépést megteszünk a nyomonkövetés, a monitorozás javítása érdekében. A hosszú távú táppénzre kiért kollégák állapotát rendszeresen felügyeljük, és persze szorosan együttműködünk az orvosi szolgálattal is. azt a tényt is ki kell emelni a közérdekű hír, közérdekű jelentés bejelentő kapcsán, Két ilyen ügyünk van, az egyik, amelyet az előadó említett 2003-ban vette kezdetét. Kiemelem, hogy az Európai Bíróság elé került végezetül ez a ügy, és 2017 első felében egy meghallgatást tartanak ebben az ügyben, és az Európai Bíróságtól származó információ alapján vélhetőleg 2017 évére ítélet születik ebben az ügyben. Várjuk ezt az ítéletet, de megerősíthetem, hogy amint az Európai Bíróság meghozza az ítéletét, mi késedelem nélkül a szükséges intézkedéseket azonnal végrehajtjuk. Ennyit tudunk tenni a whistleblowing ügy kapcsán. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Doxe, bitte. Köszönöm, Doxe úr. Thank you, Madam Chair. Um, I'd like to thank the rapporteur for his... Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak érdeklődését az adatvédelem iránt, és köszönöm, hogy eljött, és karácsony előtt meglátogatott bennünket, és megmutathattuk, hogy hogyan dolgozunk, betekintést adhattunk számára. Ezt nagyra értékeltük. Ami a value for money értéket a pénzért elvérvényesülését illeti, teljesen egyetértünk az előadóval. Ezért tekintettük át a KPI-nket, ez csak numerikus volt a KPI-nk, ám az új KPI most már sokkal inkább a valós kiváltott hatásunkat akarja mérni, azaz azt, hogy az európai jogalkotók munkáját befolyásoljuk-e, illetve az európai állampolgárok életére hatással vagyunk-e. Nos, ezen új KPI módszertannal azt hiszem, hogy meg tudjuk majd mutatni, hogy igenis értéket teremtünk az adóforintokért az adó centekért. 2016-ban egy új <clears throat> rendszert vezettünk be, és azzal fejezem be mondandómat, hogy a költségvetési munkatársainkat a performancia alapú megközelítésre készítjük fel, és persze minden iránymutatásért eh, figyelembe véve tisztelt háznál felhalmozódott ez irányú tudást, minden iránymutatásért hálásan köszönettel tartozunk. Köszönjük szépen, Stechowski úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni ezt a vitát, ezt az eszmecserét. Meg szeretném köszönni azt az időt is, amelyet kollégáink a e kérdések megvitatására, feltárására fordítottak. Múlt évben árnyék jelentéstevője voltam ennek a témának, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyes kérdések amelyeket én megfogalmaztam, voltak éppen ugyanabban a formában most is megfogalmazódnak, ezek aktuálisak maradtak. Másrészt örülök annak is ugyanakkor, hogy egy-két kérdés megoldódott. Három témát szeretnék felvetni. Egyrészt Jávor Benedek az új tagállamokból jövő öm, menedzsment tagok számáról, arányáról beszélt. Nos, hát elnézést kérek, én 36 éves vagyok, életem 34 százalékát az Európai Unió tagjaként töltöttem. Ezért nem gondolom, hogy újnak kellene magamat tekintenem Európai Uniós tagként. Életem egy harmadát az EU-ban éltem le. Ezért én már nem vagyok új tag. Nem optimális az egyes EU intézmények menedzsmentjében a nevezük bárhogyan is ezen tagállamokból jövő képviselők aránya, nevezük mondjuk idézőjelesen új tagállamoknak, bár Bulgária és Románia még újabb, és gyakran ő nekik semmilyen képviseletük nincs a menedzsmentben. Kérem az intézményeket, hogy gondolkozzanak ezen, el, ezen, gondolkozzanak el azon, hogyan lehetne ezt ezen a helyzeten változtatni. Kérdésem a következő. Hogyan akarják ezt a trendet megváltoztatni? Hogyan akarnak javítani ezen a helyzeten, és milyen határidőket tűznek ki maguk elé? Egy konkrét határidőt kérem, hogy adjanak meg, hiszen ez idáig csak általánosságokban hallottunk a kérdésről. Ami a nemek közötti egyensúlyt illeti, arról hallottunk, hogy bizonyos intézményekben több mint 50% a nők aránya, és hogy itt a menedzsmentben is akár 40 vagy 40-nél több százalékos a nők részaránya, ez előrelépés, tagadhatatlanul. Ám az új tagállamok képviselete tekintetében nem történt változás. Egy-két százalék pontos előrelépés történt. Röviden szólnék még az átláthatóság kérdéséről. Ez bizony minden európai parlamenti képviselő számára nagy kérdés, nagy kihívás. Az átláthatóság kérdésem ugyanis nem csak a médiumokra vonatkozik, nem csak a weboldalakra. A Web 2.0 korszakában élünk, az információ feldolgozás előrehaladott fázisában van. És a, szocia, a közösségi médiumok illetve az, hogy interaktív módon prezentálják magukat az intézmények, vagy a közösségi médiumokon, itt nem lehetünk elégedettek. Bizony, egy-két intézmény esetében az a benyomása keletkezik az embernek, hogy lemaradtak hogy még tíz évvel ezelőtti módon prezentálják munkájukat. Értem én, hogy az Európai Bíróság nem tud minden intézkedéséről, lépéséről online tudósítani, de igenis szükség volna arra, hogy az újabb közösségi szolgáltatásokat is használják. Például csiporogják ki a nagyvilágba, twitteljék ki a nagyvilágba a legfontosabb híreiket. És bizony a Brexit-től megijedtünk, de előfordulhatna a Csexit is, mert az állampolgárok egyre inkább eltávolodnak a, az EU-tól. Fontos tehát az információ. Most pedig még a mentesítés kérdéséről. Az elmúlt mentesítés során arról beszéltünk, hogy meg kell teremtenünk az átláthatóságot. Ám amikor az, a mentesítésről szavaztunk, a régiek bizottsága mentesítéséről szavaztunk, akkor azt vettem észre, hogy egy-két kollega olyan módosítót nyújtott be, amelyet a régiók bizottsága készített elő, mondott tolba számukra, és a mi kritikánkat vizeztesz fel vette el az élét. Értem én persze, mindenki el akarja kerülni a kritikát, és elképzelhető az is, hogy mi a bírálatunkban hibázunk, másrészt azonban azt gondolom, hogy nem tisztességes, hogyha kont tagok naktólba mondják kvázi a módosító indítványokat. Éppen ezért nagyon hálás volnék hogyha a régiók bizottságának tagjai, eh, adminisztrációjának tagjai hagyjanak fel ezzel a tevékenységgel. Hogyha bírálólag állnak hozzá mi tevékenységünkhöz, hát akkor valljanak szint. Beszéljenek erről őszintén, beszéljenek erről az előadóval, és ennek szellemében tekintek a jó együttműködés elébe. De jön, kollega! Köszönöm szépen, önök asszony. Csak két megjegyzésem lenne a vitában aztán nem tudok már tovább részt venni. Cserevszkowski eh, kollega által elmondottakat én úgy értelmeztem, hogy eh, a régió bizottsága, mint egyfajta tanácsadó testület, illetve a gazdasági és Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Nos, eh, mind a két intézmény népszerű és nagyon fontos, az egyik a regionális és helyi hatóságok, a másik pedig a szociális partnerek képviselete kapcsán. De tulajdonképpen már korábban is feltettem a kérdést, hogy ez a két intézmény mennyire látható, mennyire van jelen, mennyire hatékonyak az általuk elkészített, többnyire a többi EU-s intézménynek szánt javaslatok. Történt előrelépés, hogy úgy látom, hogy gazdasági területen a régiók bizottságának a szövegei nagyon közelítenek az európai parlamenti állásfoglalásokhoz. De minél világosabbá, nyilvánvalóbbá válik, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament aktívan felhasználják az RB és az EGSB által elkészített anyagokat, annál inkább javul a, ez, ennek a két intézménynek az ismertsége és eznek lesznek költségvetési kihatásait. Szerintem minél konkrétabb terveket kellene készíteni. A következő következőkben álló tevékenységek tervezésekor pontosan, konkrétan meg kell adni példákon keresztül, hogy milyen területen elkészített, melyik véleménynek konkrétan milyen hatása volt, mennyire használták ezt fel mi a különbség a kötelezettségek, kifizetések tekintetében például a hivatalos utakon, a, ha ma ez nem szerepelt ilyen napirenden, de azért ezt, ezt szerettem volna megemlíteni, és szeretném tudni azt, hogy hogyan kell elszámolni az ilyen hivatalos utakat, és ki a felelős ezekért az elszámolás, a felelős az elszámolásoknak. Köszönöm szépen. Én is felírtam magamat a hozzászólók listájára, csak két kérdésem lenne. Az elsőt az Európai Bírósághoz intézem. A hetedik oldalon szerepel a kérdés, hogy a szolgálati viszony megszűnése után még hány volt munk, foglalkoztatott kap szerződéses megbízásokat, és évente 25 vagy 35 ezer eurót kapnak különböző tevékenységért. Ez, engem statisztikai okok miatt a órára lebontott juttatás érdekelne, és ezt írásban kapnám, szeretném megkapni a választ erre a kérdésre. A számvevőszék, egyrészt itt van a gender balance, a kollégák erről már többször tettek említést, nemek közötti egyenlőség kérdése. Nos, hogyha mi lesz, én örülök, hogyha a férfiak kezdenek aktív foglalkozni ezzel a kérdéssel, az mindig hatékonyabb, ez tényleg remek, és köszönöm. Ez a táblázat itt a negyedik oldalon, a nyolcadik pontban, és ebből nem derült ki, hogy a e, senior, illetve a middle managementben, tehát felső középvezetők e, körében mennyi a nő. E, jó lenne, hogyha teljesség kedvéért, hogyha olyan táblázat is készülne, amiből ez egyértelműen kiderül. Azután itt van a beteg állomány, az erre vonatkozó adatok. A számvevőszében 2015-ben 30-an voltak betegek, legalább 45 napig, vagy annál tovább. Hát ezek ilyen hosszas betegségek. Itt van két olyan alkalmazott, aki 270 napot töltött betegállományban. Hogyha itt a zaklatási eseteket is megnézem, és talán még kicsit részletesebben el tudnám mondani, hogy milyen betegségekről, milyen esetekről van szó. Ejszke Bár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A képviselet ügyében szeretnék megjegyzéseket tenni. Meg kell értenünk először, hogy az itt is képviselt intézmények nem túl nagyok. Ugye négy főigazgató van a bíróságon, és hát négy emberrel nehéz arányos képviseletet biztosítani valamennyi tagállamnak és mindenféle szempontnak. Még hogyha a 28 tagállamnak 18 főigazgatója is lenne, akkor se tudnánk garantálni minden tagállam részesedését. Tehát ezért elsődleges a posztra való alkalmasság, a kiválasztásnál. És persze ezután a lehető legreprezentatívabb összetételt akarjuk, de hát négy fő esetében ugye ez, ez nehéz. Tehát ez egy elvi nehézség, és nem tudom, hogy a többi intézménynél így van-e, de hát gondolom, mivel kicsik nagyjából hasonló helyzetük. Elnök asszony 14-es számú kérdésére válaszolva, hogy mi van a régi tagokkal, a nyugdíjazatokkal. Van két AD14-es személy, akikre ön is utolt, a konkrét számokat írásban megküldjük. Volt még a bírósággal kapcsolatos kérdés? Köszönöm. A kolléga úr, amikor erre utalt, hogy a nemzetiségek reprezentativitása milyen, meg a nők aránya, azért tűnt föl neki, mert ugye 10 spanyol, 8 német van, és hol van a többi nemzetiség. Tehát értem én az ön problémáját, de ön is értse meg a miénket. Tehát ez egy nagyon nagy aránytalanság. Ennek van valamilyen speciális oka? Ugye tudom, hogy a bíróság alapvetően ugye ilyen új latin modellt követ, és talán ezért jobban talál, könnyebben talál szakembereket ebből a világból, de azért ne, ne válaszoljak én ön helyett. Kíván valamit hozzáfűzni? Ami a a fizetéseket és egyéb jutatásokat illeti, ezekre a kérdésekre írásban fogok válaszolni, ha elfogadja elnök asszony. Gárcia kolléga. Muchas gracias. En... Köszönöm szépen. Ami a nők számát, arányát illeti, pontos számokat írásban is el fogunk juttatni önhöz, elnök asszony, hogy biztos jó számok legyenek ezek, pontos számok. A tevékenységi jelentésünkben szólunk arról, hogy mi is a helyzet, az administratív mm, munkatársak, a vezető poszton lévő munkatársak körében. Itt valóban 51% a nők aránya, de az igazi legfelső vezetők körében már csak 31 a nők aránya, tehát itt még további előrelépésre van szükség, és ez meg is fog történni. A betegállományban lévők számáról szólva, már elég sok átfogó információt adtunk. A 17. oldalon a táblázat elég részletes, de hogyha kívánja, akkor további részletesebb adatokat is megküldünk önnek. Köszönöm szépen. Laplánasz úr. Köszönöm, elnök asszony. Két konkrét megjegyzésem lenne. Csukaszki úr és Zson úr kérdéseire válaszolva. Ami a földrajzi egyensúlyt illeti, Kelodra úr már emlékeztette önöket erre, hogy ö, elsősorban azt kell figyelembe vennünk, hogy mik az intézményi céljai, és ez után tudjuk ö, az arányosság kérdését egyáltalán megfontolni de túl kevés ugye az álláshely, kicsik vagyunk. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy, és egyetértek teljesen Zsikovszki úr kijelentésével, lehetne ebben az ügyben többet tenni, de mit például? Például az, hogy a versenyvizsgákon ezeket a szempontokat jobban érvényesítjük. Kis intézményként azonban nekünk sokkal nagyobb nehézséget jelent ez, mint egy nagy intézménynek. De a nemek és a földrajzi arányosság egyébként szerintem megvalósítása nem probléma, hanem ö, ö, előny. Tehát mi természetes módon azon vagyunk, hogy sokféleség legyen, mert ez adja az erőnket. Csak mondom, ahogy ki is fejtettük írásban is, meg most a vita során is, kis intézményeknek, ráadásul ugye a jog keretein belül, ez nagyon nehéz, vagy legalábbis sokkal nehezebb megvalósítani, bármennyire szeretnénk, mint egy nagy intézménynek. Dözsong úr kérdésére válaszolva. Igen, a láthatóságunkat javítani kell és lehet. A kérdőívre adott válaszban ötleteket is felsorolok, hogy hogyan lehet ezt tenni. A gazdasági és szociális bizottság, vagy a régiók bizottsága elnöke is biztos ezt mondaná, hogy mi konzultatív szervezetek vagyunk, az Európai Parlament, a bizottság és a tanács konzultatív szervezetei, tehát munkánkkal az egész közösséget, az egész társadalmat, az önök intézményeit szolgáljuk, és ugye a Szociális Bizottságban ugye vannak a munkáltatók, a munkavállalók és a harmadik csoport, és ezzel a teljes civil társadalmat lefedjük. Mert mindenki valamelyik háromnak az egyike. És ezt figyelembe kell venni, amikor a parlamenttel, önökkel politikai együttműködést folytatunk, és a bizottsággal. Ugye a migráns kérdés kapcsán, a körkörös gazdaság kapcsán, a klímaváltozás kapcsán ugye legalább olyan négy olyan nagy terület van, ahol nagyon sokat fejlődött az együttműködésünk, láthatóságunk az önökkel való együttműködésben, de egyetértek azzal, hogy lehet még láthatóbbá tenni ezt a munkát, és azon is vagyunk, hogy ez így legyen. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. A személyi kérdések kapcsán, és egyáltalán a ide vonatkozó szabályok betartása kapcsán teljesen egyetértek önnel, de egy személyes megjegyzés is megenged. A, hogyan lehet elírni azt, hogy valaki megkapja azt a posztot, amit valaki szeretne. Szerintem valahogy mégis az eredője a dolgoknak többnyire az, hogy férfiak kerülnek a legmagasabb vezető posztokra. Most pedig Póliának úri a szó. Köszönöm. Szeretnék válaszolni Szakovszki úr megjegyzéseire amit az úgynevezett új tagállamokról, vagy talán a később csatlakozó tagállamokról mondott. Számunkra igazából ez nem merül fel tagállami problematikaként. A reprezentativitás kérdésem úgy érhető tetten nálunk, hogy miután nagyon kis intézmény vagyunk, a 12 új vagy későbbi tagállamból érkezik közül van 8 vezetőnk. De hogy mondjam, Dánia, Észtország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Ausztria, Portugália, Szlovákia és Finnország nem rendelkeznek saját országból vezetővel. Egyszerűen túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy minden országra jusson egy vezető. Olyanok lennénk lassan, mint a mexikói hadsereg, hogy csak tábornokokból áll, de egy gyalogos sincsen már benne. A második megjegyzés a szociális médiumok a felhasználása. Örülök, hogy erről is szóltak, a közösségi médiumokról. Gondolom, hogy nem mi vagyunk az egyetlen intézmény, amelyek kell, hogy készítsen egy stratégiát a szociális médiával kapcsolatban. Nem csak a Régiók Bizottsága készít, tehát ilyet, mint mondtam és lehetőleg szorosabban együttműködünk az önök politikai és igazgatási szintjeivel. Az Európai Parlament főtitkárával is rendszeresen találkozunk, van egy úgynevezett kaficéból, ami az intézmények főigazgatói szoktak eh, eszmét cserélni kávézgatás közben mi túl kicsik vagyunk ahhoz, eh, hogy eh, a régiók bizottságát csak önmagában tegyük láthatóvá, az embereket az érdekli, hogy Európa mit ad neki. Az embereket nem érdeklik ezek az európai intézményi átszadozások, vagy hogy melyik intézmény mit mutat magáról. A, mit jelent, milyen pluszt ad Európa, ez érdekli az embereket. És vannak nagyon fontos szinergia hatások. Ahogy mondtam, rendszeresen tanácskozunk az önök adminisztratív és politikai vezetőivel is, hiszen a mi tagjaink ugye köz, az emberek közelében élnek, és nagy bizalom övezi őket. Ez eh, adja a mi hozzáadott értékünket az önökkel folytatott együttműködés kapcsán is. Megpróbáljuk jobban összekapcsolni a kommunikációs hálózatainkat. Örömmel megosztjuk önökkel is a szociális médiával kapcsolatos stratégiánkat már a következő hetekben készül a tervünk, aminek része az, hogyan tudunk információt cserélni az Európai Parlament különböző eh, hivat, eh, hivatalaival, eseményekről, rendezvényekről, például van a bizottságnak regionális tájékozató központja. Jó lenne, hogyha a konzultatív testületek is azért egyfajta közös nyelvet beszélnének. Ez mi egyfajta kihívásként értelmezzük. Természetesen dolgozunk azon, hogy ezek az ambiciózus célok megvalósuljanak. Fontos, hogy együtt, kézen fogva haladjunk tovább ezen az úton a láthatóság kérdése. Igen, hogy a mi véleményeink mennyire jutnak el az emberekhez, mennyire válnak ismerté. Hát ez attól is függ, hogy hogyan értelmezzük a mi küldetésünket. Mi szeretnénk, hogyha az EU-s jogszabályalkotás minősége javulna értelmezésünk szerint teljes politikai ciklusban együttműködünk, tehát már a jogalkotási szakasz előtt, az az ideális esetben jóval azelőtt, mielőtt valamilyen szövegen kezdenének dolgozni, már kell, hogy kapcsolatban legyünk az Európai Bizottsággal, és azután az egész cikluson át húzódik ez az együttműködés. Itt nem mindig arról van szó, hogy most XY módosító indítványát megváltoztatjuk el, ugye sikernek általában több anyja apja van. Mi az emberek és a társjogalkotók közötti kapcsolatokon dolgozunk. Persze nem vagyunk tökéletesek, messze nem, de jobban tudunk dolgozni, hogyha minél gyakrabban cseréljük ki az információinkat. Szeretnénk, hogyha az átláthatóság növekedne a jogalkotási folyamat során, és választ megelőzően is kiadunk egy közleményt például arról, hogy hogyan lehet hozzáférni a tervezési hálózatunkhoz. Itt nagyon földhöz ragadt pragmatikus kérdésekről van szó, például a parlament biztosítja számunkra az intranetéhez a hozzáférést, mi pedig a eh, tervezési eszközeinket bocsátjuk így rendelkezésre, hiszen végül is eh, valamennyien ugyanabban a jogalkotási ciklusban tevékenykedünk minden EU-s intézmény. A láthatóság tehát fontos a tekintetben mindenek előtt, hogy mit teszünk mi az európaiakért. Ez egy nagy közös vállalkozás és hát még van mit tennünk. Frag Az utolsó körben vagyunk már. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Csak annyit tudok mondani, hogy továbbra is szeretnénk együttműködni a parlamenttel és az önök szakbizottságával is. Eddig is nagyon jó volt a kapcsolat. Köszönjük a kérdéseket és a lehetőséget is, hogy ma itt lehetünk. Daxi úr. csatlakozom Beátéhez, és én is köszönöm a szakbizottságnak a pozitív hozzászólásokat, inputokat. A value for money, ez különösen tetszett, ezt nem megszívleljük. Köszönöm. Tomé Muruca kíván még egyszer szólni, vagy a jelentéstevők. Nem. Akkor Jávor Benedek. Csak két rövid megjegyzésem lenne. Tomás hozzászólására mondom, persze egyetértek, nem vagyok már új tagállam, 45 éves leszek, tehát én életem egy negyedét töltöttem az EU-ban, és három negyedét viszont a kommunista érelmen, úgyhogy sok mindent láttam. De a kérdés nem az, hogy olyan nevezzük ezeket az országokat. Lehet, hogy a 13-ak EU-ja, vagy a 12 volt kommunista országok, mindegy, a lényegben kell egyetértenünk, és időnként nem sikerül biztosítani az arányos reprezentativitást, a, különösen a kisebb intézményeknél nyilván nem lehet, hogy minden tagállam kapjon valamilyen képviseleti lehetőséget. Ez a mondjuk a, nevezzük a EU keleti országainak, tehát nekünk azért törekedni kell arra, hogy ezeknek az országnak a polgárait jobban képviseljék több poszton is az Európai Unióban. A számvevőszékkel kapcsolatban egyetértek abban, hogy az intézményeibe vetett bizalmat kell őrizni, a hitelességét, a Európai Bíróságnak meg kell őrizni. Nyilván én nem azt kérem, hogy legyen teljes transzferencia, hogy minden adatot tegyenek közzé. Én csak arról van szó, hogy az Európai Számvevőszék kapjon tájékoztatást, hiszen a számvevőszék úgyis bizalmasan kell, hogy kezelje a bizalmas adatokat, nyilván nem fogja megsérteni a, az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokat tagállamok vagy mások esetében sem. A szerződés 287. cikke szól a számbevőszékről, és itt azt olvashatjuk, az unió más intézménye, bármilyen ügynökség, amely beadási, bevételi kiadási adatokat kezel, köteles átadni a számvevőszégnek, a számvevőszék kérésére minden dokumentumot vagy információt, ami szükséges a számvevőszéknek a feladat elvégzéséhez. Én úgy tudom, hogy a számvevőszék igenis kért adatokat az Európai Bíróságtól különböző vizsgálatok során, és megtagadták az adatszolgáltatást. Én itt a rendeletben nem látok semmilyen ilyen korlátozási lehetőséget, vagy a lehetőséget arra, hogy meg lehessen tagadni a számvevőszéktől adatokat. Nyilván, ha bizalmas azokról van szó, akkor így is fogják kezelni a számvevőszéknél. Hát ez így benne van a szerződésben, de persze nyitott vagyok arra, hogy ezt a kérdést megvitassuk. Stász úr. Nem. Kíván szólni? Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk. Kalló Expo úr. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Csak válaszolni szeretnék erre az észrevételre. A 35. cikk, a jegyzőkönyv 35. cikke, cikkem egyértelműen fogalmaz. Franciául idézem, a bíróság titkosan tárgyal. Ezt ki szeretném emelni. Itt a bírák, illetve a főtanácsnok nem dönthet arról, hogy nyilvánosra teszik az információt vagy sem, hiszen erre nincs lehetőségük. A bíróság titkosan tárgyal. Még az auditorok számára sem hozzáférhetők ezek az információk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a számvevőszéktől szóló, származó megkeresésre a bíróság bármikor is nemet mondott. Nem hiszem, hogy ez megtörtént volna. Legfeljebb elmagyarázták, hogy hol húzódik az információadás határa. Ez a tekintetben, hogy milyen ügy specifikus információt adhat át a bíróság. Az előadóbíró és a főtanácsnok megválaszolja természetesen a kérdéseket, és természetesen a számvevőszék tagja, a számvevő és a bíró bármikor találkozhatnak, leülhetnek. Ez egy igazi working progress, amelynek tanulói vagyunk, és nem rendelkezem arról információval, hogy valaha is megtagadtak volna a számvevőszéktől információt a bíróság részéről. Egészen biztos vagyok bennem, hogy a számvevőszék minden kért információt meg fog kapni, annak érdekében, hogy a jelentését elkészítsem, és természetesen az törvényszék és a bíróság eh, bírái, illetve a bíróság főtanácsnokai teljes egészében tiszteletben tartják majd a számvevőszék által mondottakat. Köszönöm. Igen, még ön is megkapja a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak hogy tisztázzam. Ahogy a ma délután már elhangzott, a számbevőszék a rendszerek és az eljárások hatékonyságáról az Európai Bíróságon belül készít elő még az idei év során egy jelentést. tájékoztatjuk a bizottságot a meglátásainkról, illetve tájékoztatni fogjuk, hogy mikor tesszük nyilvánossá jelentésünket, észrevételeinket, ajánlásainkat, és hogyha ez a jelentés véleménykülönbséget tartalmaz az Európai Bíróság véleményével összevetve, akkor ez is világossá válik és természetesen e jelentést kommentálhatja, észrevételezheti majd a bíróság. Jelenleg zajlik az, a vizsgálat, az ügy, ennyit tudok jelenleg mondani az Európai Számvevőszék nevében. Várjuk ki a végeredményt, várjuk ki a számvevőszék jelentését, az év második felére várjuk ezt legkésőbben. Köszönjük szépen! Hát izgatott és boldog várakozásban tekintünk a e jövőbeli napedében. Köszönjük az információt, de látom, hogy itt van a tanács képviselője is. Nem tudom, hogy rendelkezik-e mandátummal, hogy hozzászóljon a kérdéshez, hát valószínűleg nem, de mindenképpen örülünk, hogy itt van. Mindig örülünk, ha a tanács képviselője itt van, és persze örülnénk, hogyha a tanács mentesítésének kérdését is eh, mint egy eh, megközelíthetnénk. Üdvözöljük egyéb iránt a főtitkárt, eh, nagyszerű lenne, hogyha egyszer eljönne. Mi is egyébként barátságosak tudunk lenni. Szóval köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, kapcsolatban maradunk. Köszönjük mindenkinek a munkát. Sok sikert kívánok mindenkinek! Köszönjük, hogy eljöttek. Emlékeztetem önöket arra, a tagjainkat, képviselőinket arra, hogy este 6-tól 5 ingerre biztost hallgatjuk meg, új költségvetési biztosként a 3C 50-es épületben, a ph épületben, és csütörtökön 9-től a a belügyi, a büntetőjog harmonizációjáról közös, egy másik szakbizottsággal közös szavazást hajtunk végre, csak egyetlen napi rendi pont, ez de kérem, hogy jöjjenek el, hiszen fontos, hogy az európai ügyész számára létrejött a jogalap, ez számunkra a kont számára is egy nagy siker, ezt mi mindig sürgettük. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést, találkozunk este hatkor a Büdzs és a Júri Szakbizottság tagjaival egyetemben. Köszönöm.